Kedves kollégák, folytatjuk az ülésünket. Nincsen állandó jelentéstevőnk, mert ezt majd csak szeptember 3-án fogjuk kijelölni. Ma délután azért tartunk ülést, hogy meghallgassuk a, a trojka képviselőit, tehát a decentralizált ügynökségekről. Ez a, az éves ülésünk amíg nincsen állandó jelentéstevő, raportőr, addig először Szilvánó Pressa úrnak adom meg a szót, aki az Európai Bizottság költségvetési igazgatóságának a tagja, hogy elmondja, hogy a 2015 az ügynökségek finanszírozása hogy néz ki, valamint a bizottság tágabb értelembe vett megközelítését a létszámcsökkentéssel kapcsolatban 2017-ig, mert ugye ez az általános tendencia, ez a, az akarat, hogy csökkentsék a közkiadásokat. Miután meghallottuk Szilvánó Presszaurat, utána megadom a szót az alapjogi ügynökség képviselőinek, Morton Kieromúrnak, úrnak, aki az ügynökséget eh, képviseli, hogy beszámoljon arról, hogy mi a véleménye a eh, bizottság költségvetési terveiről, illetve a koreperen belül, a múlt héti koreper ülésen elhangzottakról. Tehát itt van önök előtt egy részletesebb dokumentum, amit az ügynökségek készítettek e elő, és amit a szakbizottság tagjainak tegnap délelőtt kiosztottunk. Tehát Szilvánó Pressa úr, akkor kérdezem, hogy hozzászólna-e most. Köszönöm szépen, elnök úr. Amit én éten el fogok mondani, az a, az ügynökségekkel kapcsolatos dolgok, amik fontossá váltak az unió architektúrájában. És nagyon mértékben ez a jelenlegi helyzetet vázolja föl. Most pedig angolul fogom folytatni, ha megengedik. Az elmúlt 35 évben körülbelül 32 decentralizált ügynökség jött létre a legkülönböző feladatokra. Ez a növekedés költségvetési szempontból is megjelenik, és ez tükröződik a befizetések és a különböző költségvetésből történő finanszírozások keretén 2000 óta körülbelül 9-esére növekedett ez az összeg, és most már 800 millió fölött van évente az uniós költségvetésen belül. Ezt tükrö, ez tükröződik a munkatársak számában is, akik eleve az ügynökségekhez kirendelten dolgoznak, és több mint négyszeresére nőtt a létszám 2000-től számítva. Most körülbelül 6000-en vannak, akik a különböző decentralizált ügynökségekben dolgoznak. Tehát ez egy gyors növekedési időszak volt az ügynökségek számára. Az új pénzügyi keret eh, eh, konszolidációnak a eh, kerete volt, az uniós költségvetés konszolidációjának, és konszolidáció volt az intézmények számára, ügynökségek és egyéb testületek számára egyaránt fontos az intézmény közi megállapodás e tekintetben. Néhány eleme a több éves finanszírozási keretnek itt nagyon jól tükröződik. Egyértelműen kimondásra került az a cél, hogy csökkenteni kell 5%-kal a létszámot valamennyi intézményben és ügynökségben ezt pedig 5 éves időszakra vetítve. Az ügynökségek esetében a konszolidációs törekvéseket bonyolítja az, hogy nem minden ügynökség jól kialakult még sokáig volt tehát volt, vannak olyan ügynökségek, amelyek már abszolút kialakultak, vannak azonban olyanok, amelyek a közelmúltban jöttek létre, és még tulajdonképpen nem vették fel az utazás sebességet a feladataik szempontjából. És van egy harmadik csoportja az ügynökségeknek, amelyek valameddig, valamióta már megvannak, ugyan, de a feladataik a közelmúltban bővültek. Ez azt jelenti, hogy a programbaiktatás során és a jogalkotási szempontból, amikor vagy létrehozzák, vagy kibővítik a decentralizált ügynökségek feladatkörét, akkor újabb feladatokat kapnak, ehhez újabb létszámot is szükséges csatolni. Körülbelül 300 új munkahely kerül majd hozzáadásra a jelenlegi struktúrához képest. Tehát itt, amikor vizsgáljuk a célokat, amik szerepelnek az intézményi közi megállapodásban, egyrészt van egy olyan cél, hogy 5%-kal csökkentsük a létszámot, ez körülbelül 300 munkahelyet jelent az ügynökségeknél összességében, de ugyanakkor van egy olyan cél is, hogy kb. 300-al növeljük a munkahelyek számát, hogy az új feladatokat el tudják látni az ügynökségek, illetve az újonnan létrejött ügynökségek pedig, hogy ténylegesen és teljes körűen be tudjanak indulni. Hogy lehet ezt a két egymásnak ellentmondoló célt összeegyeztetni? A bizottság ezt megpróbálta egy közlemény útján elérni. Múlt évben, 2013. júliusában adtuk ki ezt a közleményt, és ott vetődött fel az, hogy a egyes ügynökségeknek a létszámát növelni szükséges, miközben átlagosan általánosságban csökkentés irányoztunk elő. Ehhez egy olyan eszköz alkozunk, hogy azok azon ügynökségeknél kerülhet növelésre a létszám, amelyek még nem alakultak ki teljesen, és 1 százalék adó bevételből meg lehet oldani azoknak a munkahelyeknek az ellátását, amelyek abból adódnak, hogy a újabb feladatokat kell ellátnunk az ügynökségieknek, vagy mert még nem teljesen kialakultak. Ez teljesen kiegyensúlyozott kell, hogy legyen a csökkentés és a növekedés. Ez azt jelenti, hogy át kell alakítani ezeket, a, és ez attól is függ, hogy az egyes ügynökségeket milyen gyorsan lehet megerősíteni vagy átalakítani. Ehhez van egy program az összes decentralizált ügynökségre vonatkozóan, és hogyha ezeket külön-külön megnézzük, akkor ott megtalálhatjuk azt is, hogy milyen létszám igényük vagy szükségletük van az, újabb, az új feladatokhoz. És mindez 2020-ig megvan. Ami a csökkentéseket illeti, az, ami az 5%-on felüli csökkentés, olyan ügynökségek esetében, amelyek már régen bejáratottak, ez azt jelenti, hogy ott csökkentés, viszont más ügynökségeknél pedig növelésre kerül sor. Ez a humán erőforrás programozás megjelent abban is, hogy milyen uniós költségvetésből finanszírozott összegek jelennek meg az egyes ügynökségeknél, és ezt biztosítani kell, hogy ez kompatibilis legyen a különböző plafonértékekkel is, amelyek a több éves pénzügyi kerettárgyalásakor jelent meg. Itt vannak a kiadási rovatok, és ezek indikatív jellegűek, és ügyeltünk arra, hogy ott összeegyeztethetőek legyenek az előirányzott összegek és a kiadási célok. A bizottság által előkészített programozás erre a következő 7 évre az a kijelölt plafonon belül került tervezésre, tehát a több éves pénzügyi keretben lefektetett plafonértékekkel összhangban került az kidolgozásra, és 5%-a kell tehát csökkenteni az ügynökségek összességében a személyzet e, számát. És az ügynökségek számára kidolgozták az éves költségvetés tekintetében az alkalmazandó feltételeket, és az első lépés ezen a költségvetési menetrenden belül a 2014-es év költségvetésének az elfogadása, ahol is az ügynökségeknél foglalkoztatottak számát most először már csökkenteni kell, viszont a korlátozott mértékben, a tárgyalásokon megállapított mértékben, de uh, itt már a számok tükrözik ezt a konszolidációs törekvést. Most pedig akkor 2015-ös költségvetés tervezetre térnék rá. A bizottság a javaslatában figyelembe vette a humán erőforrásra vonatkozó programozási célokat, illetve a, figyelembe vette azt is, hogy az adott ügynökségeket teljes mértékben részben, hogy egyáltalán nem az uniós költségvetésbe finanszírozzák el, illetve felmérték azt is, hogy milyen szükségletek vannak az egyes ügynökségeknél és hát figyelembe kell venni a parlament és a tanács arra vonatkozó döntéseit is, ahol ugyanis új munkahelyeket irányoztak elő egyes ügynökségek számára. Itt van egy új elem is a, a bizottság egy évvel ezelőtti terveihez képest, hiszen egy új intézmény szervezet is létrejött, ez pedig az Egységes Szanálási Testület. A banki ágazat részére hozták ezt létre. Ez és egyfajta ügynökség szerepét tölti be költségvetési igazgatási szempontból, is. 122 további munkahelyet kell teremteni 2015-ben. A az ügynökség számára, éppen ezért a költségvetés részéről további forrásokban részesül ez a testület, és hát ez a szakbizottság is jóvá hagyta már ezt az áthidaló megoldást, amely extra forrásokat biztosít a testület számára, de 2015 második felétől teljes mértékben saját forrásból fogja finanszírozni és fenntartani magát a testület, és akkor majd visszafizeti ezt az előzetes költségvetési támogatást is. Aztán szinte nagyon fontos, amelyre ki kell térnünk, és biztos vagyok abban, hogy a legtöbb képviselő e- ezzel tisztában is van, ez pedig az intézményközi munkacsoport felállítása. Ez az intézményközi munkacsoport azért jött létre, mert a, a 2014-es költségvetés kereten belül ezt előirányoztuk a parlament kezdeményezésére, és eddig kétszerült össze ez a munkacsoport, a munkamódszerek, az összetétel és a menetrend került eddig meghatározásra, és ami a mandátumát, a feladat körét illeti, ennek a csoportnak meg kell vizsgálnia annak a módját, hogy hogyan lehet az ügynökségek számára világos fejlődési pályát kijelölni, objektív kritériumok alapján, és hát mindenképpen csökkenteni kell 5%-kal az ügynökségek által foglalkoztatott munkatársak számát, ez ugye az intézményközi megállapodások is részét képezte. Aztán a csoportnak meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen szinergiákat, hatékonysági szinergiákat lehet elérni. Végül pedig harmadsorban az a feladata, hogy megfelelő kötelezettségvállalási előrányzatokat állapítson meg a humán erőforrás és más szükségletek felezésére. Ez tehát a jelenlegi helyzet, a bizottság így közelítette meg a költségvetési ajánlást a decentralizált ügynökségek számára a 2015-ös év vonatkozásában. Köszönöm szépen, elnök úr! Merci. Merci. Nagyon szépen köszönöm, igazgató úr. Tehát ismerjük akkor az Európai Bizottságnak a megközelítését, költségvetési kereteit, illetve azt is, hogy a létszámok tekintetében hogyan törekednek a kellő egyensúlyra a meglévő és az új ügynökségek között. Most pedig adjuk meg a szót Morten Kerum úrnak, aki az ügynökségek képviselétében fogja elmondani, hogyan is látja a helyzetet. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, alelnökök és képviselők. Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt eszmecserét folytathatok önökkel a 2015-ös költségvetés tervezetről. Összes nagy örömömre szolgás, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt gratuláltok önökhez a megválasztásukhoz, és az uniós decentralizált ünökség nevében teszi ezt, amelyeket én most képviselek, és elmondhatom, hogy már nagy örömmel tekintünk az együttműködés elébe a következő években. És hát nagyon komoly alapokon nyugszik már ez, hiszen sok éven keresztül nagyon jól együttműködtünk ezzel a szakbizottsággal. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy röviden bemutassam a az ügynökségeket, nem valamennyit, de röviden szólnék arról, hogy milyen hozzáadott értékkel bírunk mi az uniós intézmények mellett, mit látunk mi, e, és arról is beszámolnék, hogy az elmúlt év hasonló találkozó óta mi is történt, és melyek lesznek a következő év kívásai a jelenlegi költségvetési tervezet tekintetében, tehát a jövőben is tekintünk. Az uniós ügynökségek nagyon komoly részét képezik az Európai Uniónak, az Európai Parlament, a tanács, eh, hozzák létre ugye ezeket az ügynökségeket azért, hogy nagyon is konkrét, tudományos, igazgatási vagy eh, jogi feladatokat lássanak el. Mi segítjük az uniós intézményeket és a tagállamokat abban, hogy bizonyíték alapú információkkal lássuk el őket, hogy jól megalapozott szakpolitikai és jogi döntéseket ugyanakkor a nemzeti és uniós szinten kockázat értékeléseket végzünk el, igazgatási, tanúsítási, engedélyezési eljárásokat folytatunk le, és különböző kockázat fenyegetés felméréseket is végzünk. Hozzáadott értéket képviselünk, és azzal szolgáljuk a polgárokat, hogy megosztjuk ismereteinket, tudásunkat, mindazon területeket, amelyek a 450 millió polgár életét érintik. Itt nagyon is elismert, ismert ünökségekről beszéltünk például a, az Egyesült Államokban is vannak élelmiszerbiztonsági hatóságok, vagy más olyan hatóságok, amelyek a nemzeti kormányt nagymértékben szolgálják. Az Európai Unió ügynökségei hasonló képen jöttek létre, az Európai Uniós szakpolitikák hatékonyabb végrehajtását segítik, illetve konkrét feladatokat látnak el, amelyekkel a tagállamok vagy az uniós intézmények bízzák meg őket. Nagyon különböző területeken működünk, de olyan területeken, amelyek valamennyi polgárt érintenek, szárazföldön, a levegőben vagy vízen, de foglalkozunk az élelmiszerekkel, a vegyi anyagokkal, az oktatással, munkai körülményekkel, közlekedéssel, környezetvédelemmel, és persze a biztonsággal és az alapvető jogokkal is. Ez a lista egyáltalán kimerítő a részemre, csak egy kis ízelítő abból, hogy milyen sok területen működnek ezek az ügynökségek. Ezek az ügynökségek nem csak azért játszanak fontos szerepet, hogy megfőképpen hajtassuk végre az uniós szakpolitikákat, hanem itt méretgazdaságosságot is lehetővé tesznek számos szempontból, hiszen sok ágazatban csökkentjük az adófizetők által viselendő pénzügyi terheket azáltal, hogy összevonjuk a feladatokat, uniós szinten látjuk el ezeket, és nem kell 28 tagállamban külön-külön nemzeti szinten ellátni ezeket a feladatokat. Az ügynökségek jelenleg összesen 0,6%-át emésztik fel az uniós költségvetésnek. Az ülés megelőzően, ahogy az elnök úr is elmondta, mindenki kapott egy állásfoglalási dokumentumot a részünkről, azokról a kívásokról, amelyekkel az ügynökségeknek szembe kell nézniük, a 2015-ös költségvetési korlátozásokat jóvá hagyják és végre kívánják hajtani. Engedjék meg, hogy most néhány konkrét példával szolgáljak. A 2015-ös költségvetési eljárás ugye egy olyan időszakban kerül sor, amikor sok polgárnak komoly gazdasági nehézségekkel kell szembenéznie, és az uniós tagállamok is nagyon komoly költségvetési korlátokkal kell, hogy szembenézzenek. Miután az ügynökségek a tagállamok területén a polgárokhoz közel helyezkednek el, szintén kell, hogy számoljanak az unió szerte tapasztalható gazdasági nehézségekkel. Éppen ezért részletesebben meg kell gondolni az, hogy a bizottság 2015-ben a forrásait hogyan kívánja az ünnökségek részére rendelkezésre bocsátani. Mi az ünnökségek részéről teljes mértékben elköteleztük magunkat, amellett, hogy részt vállaljunk ezekből a nehézségekből, hogy kivegyük a részünket ezekből a kihívásokból gazdasági téren. A szőnökségek aktívan maguk is vizsgálják a lehetőségét annak, hogy hol lehet még inkább fokozni az együttműködést, az átláthatóságot, és nem utolsó sorban a hatékonyságot. Ez úgy tesszük, hogy modern technológiákat alkalmazunk a közigazgatásban, meg hatékony üzleti modelleket, eszközöket használunk. Ide tartozik például a tevékenység alapú költségvetés, a tevékenység alapú elszámolás, és így tovább. Ezt pedig azért tesszük, hogy az ügynökségek minden lehetőséget kihasználhassanak a racionalizálásra és a e, megtakarításra. Az Európai Parlament és a Tanács egy közös közleményben fektetett le egy közös megközelítést 2012-ben. A bizottsággal, a bizottsági szolgálatokkal együttműködve már nagyon jól haladunk a végrehajtásban, a, méghozzá a közös megközelítés nyomonkövetésének monitorozására vonatkozik ez a menetrend, és ez segíti az ügynökségeket abban, hogy az elszámoltathatóság és hatékonyság jobban működjön ennek a menetrendnek, az is a célja, hogy korrensebbé tegyük az ügynökségek működését. Ezeknek a fellépéseknek a nagy részét már végrehajtásra kerültek, vagy az év végére eh, véglegesítjük őket, és ezzel további nyereséggel számolhatunk a hatékonyság tekintetében. Az által foganatosított intézkedések azonban nem lesznek kielégítőek ahhoz, hogy kompenzálni tudjuk a bizottság által tervezett korlátozásokat. Elsősorban érinti ez azokat az ügynökségeket, amelyek már felvették az utazósebességet. Ez a megállapodás egy célt kitűzést jelölt meg, nevezetesen, hogy fokozatosan építsük le a személyi állományt valamennyi Európai Uniós intézményben, a, mégpedig 5%-os legyen ez a csökkenés 5 évre vetítve. Ezzel kapcsolatban nagyon világosan el, el szeretném mondani, hogy az ügynökségek nem csak, hogy elfogadták ezt a létszámcsökkentést, hanem a legtöbben, már nagy nehézségek árán ezt végre is hajtották a több éves személyzeti terveiken keresztül. Amit láthatunk a jelenlegi bizottsági javaslatban, az meghaladja az 5%-os célszámot, ahogy ezt hallottuk. További a már jól bejáratott intézmények, ügynökségeknek további 5%-ot ír elő annak érdekében, hogy a, ezeket át lehessen csoportosítani más ügynökségekhez. Ezt már hallottuk, illetve láttuk tavaly júliusában is a bizottsági közleményben. Az említett közleményben a, a parlament visszautasította. Az ügynökségek nem értenek egyet ezzel a javaslattal a ö, költségvetési igazgatóságnak a célja, hogy az, ö, az ügynökségeknek a ö, forrásait egyetlen ö, borítékként kezeljék. Ez azt jelenti, hogyha egy ügynökség kap egy ö, új ö, egy összeget, egy, vagy egy új ügynökséget hoznak létre, akkor automatikusan másik ügynökségeknek a forrásai annyivel csökkennek. Az 5%-os lineáris csökkentés ö, torzulásokat okozott a már jól bejáratott ö, ügynökségeknél, nem csak 5%-os létszám kellett végrehajniuk, hanem adott esetben 10%-ot. Ez nem igaz a más intézményeknél, semmilyen más intézménynél nincs ilyen. A 10% nem az az 5% ami, ami szerepel az intézményközi megállapodásban ez a javaslat, ez minden kompenzáció nélkül született meg, tehát sem a, nem jelenti azt, hogy csökkenne az ügynökségeknek a feladatai, vagy pedig növekedne a költségvetés, ami lehetővé tenni, hogy a bizonyos feladatokat kiszerződjenek. A bizottsági javaslat egy két lépéses és ugyanakkor nem egyenlő megoldás. Egyfelől van egy csökkentés, és a jól bejáratott ügynökségeket pedig új feladatokat kapnak, amíg az indul, és ugyanakkor vannak az induló ügynökségek. Szeretném illusztrálni, hogy milyen problémák adódnak a bizottsági javaslatból, amikre konkrét példáink is vannak. Ez nagyon jól mutatja, hogy hogyan áll a helyzet. Például a az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség. Az ügynökséget a bizottság új feladatokkal ellátott ügynökségnek minősítette. Van egy felállítási terv, 600 kilenc munkahelyjel. Ebből már 463-at befizetésekből, díjakból finanszíroznak, a fennmaradó létszámot pedig az uniós költségvetésből kell finanszírozni. Az új feladatok miatt az ügynökség kérte, hogy 8-al emeljék meg a közpénzből finanszírozott munkahelyek számát. A bizottság egyetért ezzel, de ugyanakkor azt is javasolja, hogy 14 munkahelyjel csökkentsék azok dolgozók számát, akiket a díjakból és befizetésekből finanszíroznak. Tehát egyrészt 8-as emelés és 14-es csökkentés. Ez végül is a, a plafont lejjebb viszi, mint amennyi a cél volt. Ez sok tekintetben függ attól is, hogy milyen munkaterhelés hárul a dolgozókra. Hogyha ezt nem alkalmazzák, akkor meg kell vizsgálni a speciális ö, körülményeket. A légügyi ö, ügynökségnek bizonyos ö, rugalmasságra van szükség arra, hogy ö, a légügyi ipartól beérkező különböző feladatoknak meg tudjon felelni. Ö, Tisztelt elnök úr és bizottsági tagok, szeretném elmondani, hogy a kapacitásunkat már maximálisan kihasználjuk, míg a korát elődünk az európai ügynökségek hálózata e, valóságá vált. Most már egyszerűen vissza kell szorítaniuk az ügynökségeknek a feladataikat, mert nem kapják meg azokat a forrásokat, amik a működésükhöz elengedhetetlenül fontosak. Két évvel ezelőtti helyzetre emlékszem, amikor csak egy olyan ügynökség volt, ami nem tudta ellátni azt a feladatot, amit ráróttak. Ma ez már több, ha nem valamennyi vagy sok ügynökségnél így van. Ugyanakkor az ügynökségektől egytől több, egyre több feladatot vár az európai jogalkotó nagyon sok új feladata, racionális adminisztratív feladat, amik különböző jogszabályokból fakadnak. És nem csak arról van szó, hogy a meglévő feladataikat kell ellátnunk. Sok esetben az ügynökségek a saját sikerüknek lesznek áldozatai, minél jobban teljesítenek, annál többet követelnek tőlük. Ennyire egyszerű. Ugyanakkor ezt forrással is követni szükséges. Erre van a konkrét példák, ezeket megtalálják abban az anyagban, amit tegnap közreadtunk. De lényegében ez így nem mehet a végtelenségig, és az ügynökségek egyre gyakrabban találkoznak azzal a problémával, hogy hogyan lássák el az alapfeladataikat, amihez a források szükösek az Európai Uniós ügynökségek igazgatói és az vezetésének döntenie kell, hogy a mandátumok mely részét lássák el, és melyiknek ne. Egyszerűen nem, tudnak a, nem tudják azt megtenni, hogy az önök által rájuk rót feladatokat ne lássák el, és ez kihat a tevékenységre. Tudom, hogy nagyon sok ügyvezetőigazgató és vezetőségi tag nagyon rosszul érzi magát ebben a helyzetben. Ugyanakkor ez mégiscsak elkerülhető, elkerülhető úgy, hogyha minden egyes ügynökségnek az igényeit, szükségleteit egyenként felmérjük és megvizsgáljuk, hogy milyen politikai területek kapcsolódnak munkájukhoz. A költségvetési hatóságnak meg kell vizsgálnia a költségvetési helyzetet, az egyes intézményeknek, az ügynökségeknek a létszámát és az ehhez szükséges költségvetést. Ezért fontos, hogy az bizottságon belül a megfelelő igazgatóságokkal is ez megbeszélésre kerüljön. Ez a kiinduló pont ahhoz, hogy létszámmal kapcsolatos döntéseket lehessen hozni. Minden egyes ügyet külön-külön vizsgálunk meg, és vizsgáljuk az egyéb körülményeket is, amelyek további erőfeszítéseket igényelhetnek, mind a költségvetési hatóságoktól, mind pedig az ügynökségektől. De ez az egyetlen lehetséges módja, hogy észszerű megtakarítások legyenek elérhetőek. Egy ilyen megközelítés már eddig is létezett, amikor a az Európai Parlament szakbizottságai véleményt cserélnek az érintett ügynökségekkel, megvizsgálják, hogy milyen programokat folytatnak, és a Költségvetési Bizottságnak javaslatokat tesznek a költségvetési folyamat során meggyőződésem, hogy ez az eseti megvizsgálás tovább lehet erősíteni e, az önök bizottságával együttműködve, és pontosan fel lehet mérni a tényleges igényeket. Szeretnék összetett mondani a bizottságnak, hogy felismerte, hogy ezek mennyire komoly kérdések, és továbbra is támogatják az ügynökségeket, hogy ezen feladatok megoldásra kerüljenek. Külön szeretném megköszönni az egyértelmű nyilatkozatot, amit az Európai Parlament és E-szakbizottság tett a 2015-ös költségvetéssel kapcsolatos útmutatásában mindenképpen támogatni szükséges minden egyes ügynökséget költségvetési és létszám szempontjából. Ha tovább tekintünk a jövőbe, akkor szólnom kell az új intézményi munkacsoportról is. Az ügynökségek üdvözlik ennek a munkacsoportnak a létrejöttét. A decentralizás, decentralizált ügynökséget eh, vizsgáljuk, akkor eh, fontos, hogy egyértelmű fejlődési útvonal kerüljön felvázolásra a kritériumok, célok és az egyéni e, erények, érdemek alapján. E, biztos vagyok abban, hogy e, kedves kollégák, önök is egyet fognak érteni, hogy az Európai Uniós ügynökségek külön-külön és hálózatként is nagyon jól illeszkednek ebbe a vitába, és a napi munkában a megfelelő szakértelmet hozzák a 30 plusz ügynökség. Segíthetünk abban, hogy önök pontosabban be tudják azonosítani a problémákat, és ezekhez megfelelő konkrét megoldásokat adjanak. Sok ötletünk van, strukturális ötleteink is vannak, hogy hogyan lehetne tovább fejleszteni a hozzáadott értéket a az ügynökségeknél úgy, hogy ugyanakkor ez ne csorbítsa a jelenlegi költségvetési korlátokat. A munkacsoport feladata különös jelentősége bír az ügynökségek számára, hiszen mi vagyunk azok, akiket leginkább érint a munkacsoport munkájának a hatása. Éppen ezért az ügynökségeket be kellene vonni ebbe a munkába, és bízom abban, hogy a szűnökségek valamennyi fél érdekét szem előtt tartva hozzá tudnak járulni a munkához, és éppen ezért a szorosabb együttműködés lenne a cél. Mi rendelkezésükre állunk a szűnökségek hálózatán keresztül, de más módon is, hogy aktívan támogassuk a munkacsoport munkáját. És akkor köszönetet is mondanék az elnök úrnak, az alelnököknek és a képviselőknek azért, hogy meghallgatták a hozzászólásomat, és nagy örömmel nézek a, a következő kívásokkal teli évek során folytatandó együttműködésünk elé. És most várom a kérdéseket, észrevételeket, a jó magam és a kollégáim is nagy örömmel válaszolnak bármilyen felmerülő kérdésre, de még ezelőtt szeretném Marszát megkérdezni a vasúti ügynökségtől, hogy kíván-e hozzászólni ő is. Köszönöm szépen, elnök úr. Márten rendkívül világos szavakkal szólt, és pontos volt a megfogalmazása. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy bármilyen kérelem fut be az ügynökségekhez, akkor készen vagyunk arra, hogy minden adatot, az alapadatokat és egyebeket is a költségvetésünk felhasználásával kapcsolatosan megadjunk önöknek, és készek vagyunk a kérdések megválaszolására is. Elnök, köszönöm szépen ezeket a hozzászólásokat. Kérum úr, ön több kollégája kísérletében jött el, tehát hogyha a kollégái természetesen ha ki akarják egészíteni az ön szavait, akkor nagyon szívesen meghallgatjuk őket. És il n'y a pas de souhait. Amennyiben ilyenfajta igény nincs a kollégái részéről, akkor gondolom készek arra, hogy válaszoljanak azokra az észrevételekre, amelyeket a költségvetési szakbizottságunk beli tagok fogalmaznak meg. Monsieur Zsökövszki úr a szó. Oui, Yeah, je difficile igen, nehéz kiejteni a nevemet. Eh, Děkuji za přednesený referát. Köszönöm szépen ezt a beszámolót, amelyet meghallgathattunk. Nagyon tisztelem az önök munkáját. De ugyanakkor mégis az a benyomásom új képviselőként, hogy hogyha ha már egyszer beszélni akarunk egy dolgokra, akkor konkrétan kellene ezt megtennünk. Említette azt, hogy két évvel ezelőtt eh, egyetlen egy ügynökség nem tudta eh, költségvetési fogva a feladatait ellátni, de ma már nagyon sok ügynökség kerül nehézségbe, és hogyha valaki ilyen homályosan, bizonytalan fogalmazza ezt meg, akkor szeretnék rákérdezni, hogy mégis hány ügynökségről beszélünk, hány ügynökség nem tudja ellátni a feladatait, miért nem, milyen problémákkal kell megküzdenünk, mi a, a milyen a pénzügyi helyzetük, milyen problémákkal küzdködnek. Szeretnék konkrét információkat hallani erről. Kérem, hogy a válaszaik során legyenek minél konkrétabbak és részletesebbek. Különben egyszerűen nem is tudom elképzelni, hogy hány ügynökségről beszélünk, amikor arra van szó, hogy nehézségek vannak az ügynökségeknek. Jó lenne, hogyha látnánk a nagyságrendet, és köszönöm szépen. Javaslom, hogy hallgassunk meg több hozzászólást, és aztán együttesen hallgassuk meg a válaszokat. Legalábbis öt kérdést hallgassunk meg először, és utána pedig egy következő csoportot. Tiér a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem lenne az ügynökségekhez, és egy kérdésem lenne a bizottsághoz is. Először is az ügynökségekhez fordulnék hiszen nagyon helyesen elmondták az ügynökségek, hogy, hogy a költségvetés meg, tulajdonképpen csak csekély részét veszik igénybe az ügynökségek. Ha, ha megnézzük, hogy egyébként milyen dimenziókról beszélünk, milyen nagyságrendekről beszélünk. Tehát az uniós ügynökségekkel kapcsolatos viták, legalábbis hazámban, Németországban kicsit és most nem akarok állásfoglalást adni, de, de egyszerűen az a benyomás az embernek, hogy az ügynökségek parazitaként élősködnek az unió költségvetésen, tehát egy kicsit más a közvélemény ezzel kapcsolatban, tehát 0,6%-ról beszélünk valójában. Tehát ez néhány újságíró számára lehet, hogy ijesztően kis, kis összegről beszélünk itt, Egyébként nagyobb összegekről szoktunk itt beszélni. Arról is beszéltek, hogy az ügynökségek egy része a, a bizottság eljárása miatt mondhatni működésképtelenné e, válik. Hát e, kérem, nézzék el nekünk, a, a, nekünk ez a munkánk, hogy ezzel foglalkozzunk, de az, az lenne a kérdésem, hogy, hogy önök a maguk illetékes szakbizottságaival milyen mértékben vitatják meg, hiszen ők élnek aztán egy véleménnyel, ők dolgoznak ki véleményt és ajánlást számunkra, a költségvetési szakbizottság számára, hiszen azon szakbizottságokkal kell ezt megvitatni, ahol tartalmilag jobban fel tudják mérni az egyes ügynökségek munkáját. Talán ott kellene támogatást támogatásra lelniük, és az ő támogatásukkal akkor a költségvetési szakbizottsághoz is fordulhatnak majd. Tehát, hogyha az adott kollégák az adott szakbizottságokban észrevételezik és, és támogatásukról biztosítják az önök javaslatait, akkor ez hatásosabb út lenne, mint hogyha azon kevés alkalom, akkor, amikor mi itt ebben a formában összeülünk, um, hozzánk fordulnak a problémáikkal. Ne értsenek félre, természetesen mindent meg akarunk tenni azért, hogy működőképesek legyenek az ügynökségek, és természetesen az önök szövetségesei lennénk mi, de azért kérdezném, hogy mennyire használják ki a szakbizottsági konzultáció lehetőséget. Most pedig akkor a bizottsághoz fordulnék. És, és hát az itt a kérdés, hogy el tudják-e látni az ügynökségek a feladataikat én öt éven át a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságban a szociáldemokraták koordinátora voltam, és hát ez a szakbizottság foglalkozik ugye az ügynökségek mentesítésével. És az elmúlt öt évben ebben a KONT szakbizottságban nagyon komoly vitákat folytattunk arról a kérdésről, hogy az egyes ügynökségekben megfelelőképpen kezelik-e az uniós forrásokat, vagy sem. Itt ugye volt egyfajta megállapodás arra vonatkozóan, és én ezt a megközelítést támogatnám is, hogy az ügynökségek külső auditnak, ellenőrzésnek legyenek alávetve. Én úgy gondolom, hogy ez a külső auditálás mindenféle részéről támogatást nyert, és a 2012-es közös megközelítést is úgy értelmeztem én, hogy az Európai szemvevőszék a, a maga szakismeretével, tudásával az ügynökségeket támogatja abban, hogy megtalálja a megfelelő külső ellenőröket, auditáló szerveket számomra világos az, hogy a számvevőszék maga ezt a feladatot nem láthatja el, különben a függetlenségét elveszíteni, de a számvevőszék foglalkozik azzal, hogy segítse az ügynökségeket abban, hogy megtalálják ezeket a külső auditáló szerveket. De most azt olvastam, hogy a bizottság és a számvevőszék megállapodott abban, hogy az ügynökségekre bízza ezt a feladatot, hogy ők járjanak utána a külső ellenőrzésnek. Hát a számvevőszék számára ez egy nagyon jó megoldás, hiszen nekik nem is kell ezt a feladatot ellátniuk, nem kell maguk helyett más számvevő de esetet találnak, de hát én azt gondolom, hogy ez nem az ügynökségek feladata, nem az ő kompetenciájukba tartozik az, hogy ők ezeket az ellenőröket megtalálják, és gondoskodjanak saját maguk ellenőrzéséről. Tehát itt azért ezt másnak kellene ellátni, és ezért érdekelne, hogy a bizottság ugyan milyen elgondolás alapján állapodott meg a szemvevőszékkel arról, hogy, hogy az auditorokat ezen túl az ügynökségek keressék és találják meg. Hát ez ugye pályázatkírások, és összefüggenek, ezeket meg kell fizetni, ezeket az ellenőrzéseket. Tehát milyen megfontolásból rótták ezt a feladatot az ügynökségekre. Euh, Köszönöm szépen, Gérard Depré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetlen kérdésem lenne csak. Eléggé általános jellegű lesz. A position paper-t olvastam az ügynökségekkel kapcsolatosan, és ebben látom azt, hogy aláhúzza, mennyire szükséges az erőforrások tekintetében a case by case, az esetenkénti eljárás érvényesítése. Az is megfogalmazódik, hogy ugyanez az alapon kellene elérni azt, hogy 5%-kal csökkenjen a létszám, ha jól értelmezem az olvasottakat. A kérdésem a következő. Először is az Európai Bizottsághoz fordulnék. Mit gondol, hogy értékeli ezt a javaslatot az Európai Bizottság? Ezt ugye az ügynökségek fogalmazták meg javaslatokkal, és a nyolcadik oldalán ennek a dokumentumban az fogalmazódik meg, hogy esettenkénti alapon a kézbe kéz, kéz bézisen lehetne tovább lépni. Ezek a javaslatok, kérdezem, összhangban vannak-e azokkal a célkitűzésekkel, amelyeket az Európai Bizottság fogalmazott meg? Továbbá, az ügynökségekkel kapcsolatosan, amelyben a kész by kész basis alapon megyünk tovább, hogyan lehet a globális eredményeket elérni, azokat amelyeket megfogalmaztak, létezik egyfajta tulajdonképpen varázspálca, amelyel biztosítható, hogy a az eredeti célkitűzéseket teljesítsék, többek között az 5%-os létszám, létszám csökkentést. Ha esetleg nem mindent hallottam meg az előadásukból, de ez lenne a kérdésem. Manka úr, szó. De ja viszont použil Szeretnék egy konkrét példát felhasználni. A ö, számvevőszék 12 vagy 13 évvel ezelőtt létrehozott egy saját auditori egységet. Ez volt az első auditálás az európai intézményeknél. Azóta ők végezték ezt a tevékenységet, és minden évben sikeresen csökkentették a költségeket, és hatékonyabbak voltak ez a, ez a megfelelő út, ahogy ezt eh, Hans Ger is említette, ha jó auditálást akarunk az egyes intézményeknél, akkor ez a jobb. Tehát mindenképpen van mit javítani. Minden egyes intézmény, hogyha elvégzi a saját feladatát bizonyos minőségi szinten, de mindig van mit javítani valahol 2%-ot, van, ahol 20%-ot lehet javítani. Saját tan- tapasztalataink is ezt mutatják, és minden egyes esetben mindig sikerül csökkenteni a költségeket. Lehet, hogy ezt az utat kellene inkább járni, de hát hogyha nem sikerül megfelelő érveket felsorakoztatni, akkor nem igazán tudjuk megmondani, hogy hol és mit lehetne javítani. Ezért fontos lenne, hogy a független auditálás megvalósuljon, és ezzel biztos, hogy jobb eredményeket lehetne elérni. A másik dolog, hogy az összes követelményt eh, mennyiségileg is meg kell fogalmazni, és eh, meg kell nézni azon bizottságokkal, amelyekkel együtt kell dolgozni, és a bizottságok tanácsot is adhatnak, hogy mi az, amit kell csinálni, illetve mit nem. Ezek mind eh, vitatárgyát kell, hogy képezzék az illetékes szakbizottságokkal folytatott párbeszédben. És hogyha az igény jogos, akkor pedig támogatást kell adni, és meg kell ehhez vizsgálni az adatokat és az egyéb feltételeket, hogy pontosan lássuk, hogy hol és milyen problémák vannak. Ha nem így történik, akkor túl szubjektív lesz a döntéshozatal. Elnök, köszönöm szépen, és akkor most Ekonikó úrnak adom meg a szót. Eh, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a, az ügynökségek szóvívője, ahogy elmondta, ami amit javasolnak, az semleges a jelenlegi költségvetés szempontjából. Úgy gondolom, hogy teljesen normális dolog ez, de ugyanakkor ö, nem feltétlenül mindenki ö, tekinti ezt semlegesnek költségvetési szempontból. Felvetődik bennem, hogy azok a csökkentések, amiket előirányozunk a, az egyes ügynökségek költségvetésében, azon vajon végül is lehetővé fogják-e tenni az ügynökségeknek, hogy megfelelően tudjanak működni? Vagy pedig ezek a csökkentések úgy fognak majd történni, hogy általános szempontok kerülnek vételre, de utólag. Továbbá továbbra is feltehetném még tenni azt a kérdést is, hogy a szociális válság idején hogyha megvizsgáljuk e, egy ügynökséget, amelynek például a e, biztonsági rendészeti kérdésekkel kell foglalkoznia, akkor vajon ugyanolyan e, szintűen fontosnak tekintik-e, mint a munkakörülményekkel, a közlekedéssel, környezetvédelemmel foglalkozó ügynökséget. Természetes dolog-e az, hogyha így rangsoroljuk őket, vagy pedig inkább a biztonság és az állampolgári jogok ügyét előre, előbbre kellene helyezni más körökkel. Elnök azt mondja, hatan kérnek szót, akkor talán az első részt lezárhatjuk ezzel. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm. Köszönet ezért a két részletes beszámolóért. Én eddig Baden-Württemberg tartományban, a tartományos számvevőszéknél dolgoztam. Az ott tapasztaltakról szeretnék beszámolni. Ott nagyon sok hatóságot, krémiumot ellenőriztünk, felmértük azt is, hogy milyen megtakarítási lehetőségre ellenek náluk, és ez általában úgy működött, hogy valamennyi hatóság természetesen maga is meghatározhatja azt, hogy miért van szükség rá, és miért van szükség még több forrásra. Hát ott szorgalmas emberek ülnek, akik ellátják a feladatokat, de hát sok esetben minden évben újabb és újabb feladatokat kell ellátniuk, és akkor ezt finanszírozni is kell. Ezt nem szabad szem előtt téveszteni, ezt ki lehet számolva. Itt ugye az uniós költséget is 0,6%-áról beszélünk, ennyit szánunk a személyzet megfizetésére. De hát itt 6 ezer emberről beszélünk, 32 ügynökség keretén belül dolgoznak ők, és hát itt hatékonysági szempontból ugye elemezni kellene azt, hogy miért is van szükség 32 ilyen szervezeti egységre. Képviselnek ők bármilyen hozzáadott értéket, valóban igaz az, hogy a nemzeti struktúrákat kiváltjuk ezzel, tehát a nemzeti szinten ezzel megtakarításokat érünk el, és hogy ezek a szervezeti egységek valóban úgy működnek, hogy valóban csak a lényegre tudnak koncentrálni, vagy sem. Hát kétféle módon lehet ilyen ügynökségeket felépíteni. Egyrészt lehet, hogy van egy előre meghatározott összegem, amelyet a leghatékonyabban kívánok felhasználni, vagy azt mondom, hogy mit szeretnék elérni, mi az a haszon, mi az a többletérték, amit elérni szeretnék, és ahhoz rendelek hozzá forrásokat. És mi mindenképpen a második megközelítést részesítenénk előnyben, tehát hogy minél kevesebb pénzzel érjük el a kitűzött eredményt. Köszönöm szépen! Más nem kért szót, akkor hogyha megengedik, akkor én új vagyok az Európai Parlamentben, és a Költségvetési Bizottságon belül is. Szeretném, hogyha tisztáznánk egy dolgot. 32 ügynökséget emlegetnek itt, a kapott listában viszont a Position Paper nevű dokumentumban az EU Agencies Network címet viselő dokumentumban, szóval 41 struktúrát látok. Most miből jön a 32 és 41 külön, közötti különbség? Azt is észrevettem, hogy itt van egy probléma az eseti elbírálással, de az esetit most nem lehet-e különbséget tenni az ügynökségek között a tekintetben, hogy milyen típusú hatóságok vannak, szabályozó ügynökségek, például a pénzügyi piaci ügynökség, a bank, biztosítók esetében, nyugdíj biztosítók, vannak más ügynökségek, amelyek a bankok ö, fenntartásával szükség. Ezek önálló hatóságok ö, bizonyos értelemben, és befize, kötelező befizetésekből, amit a parlament ö, határozza meg a ö, jogalapot, a ö, befizetési arányokat, ebből saját forrásokhoz is juthatnának ezek az ügynökségek, tehát ha az Európai Unió költségvetésének nem is tudunk szerezni saját forrásokat, egyes intézményeknek viszont talán lehetne, nevezetesen az ügynökségek családjából egy, egyes ügynökségeknek. Szemben más ügynökségekkel, amelyeknek sokkal inkább szolgáltatási tanácsadói feladatkörei vannak, amit az Európai Unió számára és a parlament és a szakbizottságoknak végeznek feladatokat és itten Kolmen úrhoz csatlakoznék. Esetleg egyes esetekben van-e átfedés a nemzeti ügynökségek és az európai intéz, ügynökségek között? Lehet, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek megtakarítást érhetnének el azzal, hogy a nemzeti ügynökség feladatait kivált láthatnák az európai ügynökség által végzett feladatok, hogyha azok megfelelnek a nemzeti szinten végzett munkának. És szeretném, hogyha ezt tisztáznánk, és globálisabban, hogy esetleg ügynökségenkénti auditálás szükséges, az rendben van, esetleg az összes ügynökséget kellene ott auditálni, hogy nem lehetne például feladatokat, ágazatokat összevonni, vagy a, az ügynökségek természetének megfelelően úgynevezett klaszterokat képezni. Tehát akkor most egymást követően meg fogjuk adni a szót Kerumsz úrnak, hogyha kéri, majd pedig a költségvetési igazgatóságnak, Preszám úrnak. Kerum úr, a szó és természetesen a kollégái is segíthetnek a válaszadásban, akik a trojkának a részesei. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen ezt a rendkívül gazdag észrevétel és kérdés sort, meg kell mondjam, nagyon ígéretes ez a jövőbeni párbeszéd szempontjából, ami az önök bizottsága és az ügynöksége között fog majd folyni. Mindenképpen érdemes ezt elmélyíteni a jövőben. Kezdeném azzal, hogy kérdésével, amit felvetett, hogy 42 és 31, és hol, miből adódik a különbség. Az ügynökségi hálózatban benne vannak a vegyes vállalkozások is, például a Clean Sky, a nyíltótékbolt vállalkozás, ez a legfiatalabb tagja a hálózatnak, amelyek a környezeti hatásait vizsgálják a repülésnek és a különböző technológiák fejlődését. Ez csak egy példa arra, hogy miből adódnak további intézmények, és vannak itt hasonlóságok a között, amit ők végeznek, és amit más ügynökségek. Tehát ezért meghívtuk őket is, és a hálózatnak a tagjai, ezért hívtuk meg ebbe az informális véleménycserére. Mindjárt visszatérek még, szeretnék foglalkozni a másik két kérdéssel is, elnök úr, amit ön vetett fel, hogy lehetséges lenne klaszterokat képezni, vagy az átcsoportosítani az ügynökségeket. Pontosan ez az, amire én magam is törekszem, és éppen ezért folyik ez a párbeszéd, melyek azok a speciális aspektusok a jelenlegi helyzetben, amik jellemzik a különböző ügynökségeket. Ön is említette, hogy esetleg össze lehetne vonni bizonyos ügynökségeket, vagy van lehetne több olyan ügynökség, amelyik bevételt generálhatna a tevékenységével, és különböző külső finanszírozási forrásokat is meg lehetne vizsgálni. Tehát nagyon sok lehetőség van, ez gyakorlatilag megint csak a case by case, tehát az eseti megvizsgáláshoz vezet vissza, hogy új utak megoldásokat találjunk az együtt intézése az ügyeknek, ez már nagyon sok interakciót követel az ügynökségek között és részéről. Nagyon sok feltáró munkát is jelent ez, például a különböző irányítási eszközöknek a kidolgozását, hogyha van egy ügynökség, ami kidolgozott egy irányítási eszközt, ez esetleg más ügynökségeknél is felhasználhatóak, a nagyobb ügynökségek közül vannak, amelyek segít segítenek, kisebb ügynökségeket például a közbeszerzéseknél, amikor nagy mennyiségű beszerzéseket kell eszközölnünk, például a dolgozók számára, és így tovább. Ezek is továbbfejleszthetőek a jövőben. Ah, és akkor hagyd térjek rá, elnézést, hogyha nem jól értettem a neveket, Gyakovsz ö, úrnak, ami a specifizásokat érinti. Az anyagunkban, amit közreadtunk, illetve a mellékletben látnak bizonyos számú példát az ügynökségektől, és nagyon szívesen vennénk a koordinációt az összes ügynökséggel, tehát egyértelmű, hogy ezt még tudjuk pontosítani. Ami ott van, ezek csak kiragadott példák egyes ügynökségektől. Abban is biztos vagyok, hogy a kollégáim közül is néhányan a, például a gyógyszeréteti ügynökségről Lisszabonban, aki itt van a képviselője, valószínűleg szeretne majd hozzátenni néhány dolgot azzal kapcsolatban, milyen hatások lehetnek. És tehát csak egyszerűen azt mondhatom, hogy nem tudjuk az összes kilenc területet lefetni a több éves pénzügyi kerettel, mert nincs elegendő forrás, ezért szükséges a prioritásokat megállapítani, de erre majd még visszatérünk. Uh, to, uh, Mr. Geyer, uh... Geyer úrnak válaszolva elmondanám, hogy Tehát, ha jól értettem, ugye arra vonatkozott a kérdés, hogy a hozzáadott értéket hogyan tudjuk igazán érvényesíteni. Mi is dolgozunk ezen, az ügynökségek együttesen próbáljuk, illetve ügynökségenként is majd a, a nyári szünet után, szeptember elején majd eh, összeállítunk egy dokumentumot arról, hogy melyek azok az elemek, amelyek erősíteni tudják az ügynökségek profilját, tehát hogyan lehet őket láthatóbbá tenni, hogyan lehetne nyilvánvalóbbá tenni, hogy mit is tesznek, mit látnak el. Mi mindenképpen dolgozunk azon, hogy ezt jobban tudjuk érvényesíteni, hogy mi is az értékük, mit, mit képviselnek ezek az ügynökségek. Aztán kérdés, hogy belső szinten hogyan tudjuk az ügynökségek hatékonyságát erősíteni ahogy már elmondtam, e, ezen is dolgozunk. Az önökkel folytatandó párbeszédben is szeretnénk erre kitérni. Örülnénk ennek, illetve örültünk annak, hogy Berlinben is a német szövetségi kormányjal sikerült ilyen párbeszédet folytatni és visszajelzést kapni arról, hogy a tagállamok mit is várnak az De Depré úrhoz fordulnék most. hogy, hogyan is tudjuk elérni ezeket a lefaragásokat, tehát van-e varázspálca, van-e valami csodaszer, de sajnos nem lehet egy eljárást, egy módszert bevetni valamennyi ügynökség tekintetében, éppen ezért egyenként foglalkozunk az ügynökségekkel, vagy legalábbis klaszterenként, szakterületként tudjuk megvizsgálni azt, hogy hogyan tudjuk elérni a, célértékeket, a plafonokat, legyen szó akár 5%-os csökkentés, akár más célértékről, hogyan tudjuk ezt elérni. Hát az ügynökségek, még egyszer hangsúlyoznám, hogy nem támadják meg, nem ellenzik ezeket az intézkedéseket, csak az a kérdés, hogy miért kell bizonyos intézményeknek több lefaragást, korlátozást, csökkentést vállalniuk, mint másoknak. És az intézményekkel folytatott párbeszéden belül szeretnénk arról is beszélni, hogy mi az, amit akkor háttérbe szoríthatunk. Tehát számunkra ez kicsit nehéz az a vezetőtestületeink számára, hogy, hogy most akkor határozzák meg azt, hogy a jogilag rájuk rót feladatok közül melyek azok, amelyeket hát most akkor nem tudnak ellátni, vagy amit kevésbé fognak a jövőben ellátni. Tehát ezt is szeretnénk megvitatni az intézményekkel folytatandó párbeszéd keretén belül. Aztán Manka képviselő úr és eh, tett fel egy kérdést a független auditálással kapcsolatban. Itt megint ugye hatékonyabbá kellene tenni az eljárást. Igen, az ügynökségeket számos alkalommal ellenőrzik, itt nagyon átláthatóak vagyunk, az ügynökségek működésébe be lehet tekinteni, lehet ezt még javítani nyilvánvalóan, tanácsokat és szívesünk fogadunk ezzel kapcsolatban, de nagyon komoly auditálás zajlik, a pénzügyi szempontból, illetve tartalmi más kérdések tekintetében is komoly előzés folyik. Elfogadja, hogy megszakítsuk, mert hogy Döpez úr szeretne kérdést feltenni, illetve reagálni az egyik önáltal megfogalmazott mondatra. Köszönöm szépen! Visszatérnék az esetenkénti megközelítési módszerre, és ebből a dokumentumból indulok ki, amelyet megkaptunk a nyolcadik oldalnak a következtetéseire, az esetenkénti megoldásban azt szeretnék, hogyha minden egyes ügynökségnek a statutumát betartanák. Ugye egy sajátos rendelettel hozták, külön-külön rendelettel hoztak, mi, hoztak létre ügynökségeket, mindegyiknek saját rendelete van, és hát az Európai Parlament a hozzájárulását adta ehhez, mert ugye jogi aktus révén jöttek létre ezek az ügynökségek. Ezzel együtt az esetenkénti megközelítésben minden egyik ügynökség értékelése esetében ugyanarra a következtetésre fognak jutni, mint az Európa Bizottság nevezetesen az 5%-os csökkentésre. Az a kérdésem, hogy az eseténkénti megközelítés mit változtat meg a dolgokon, ha ugyanaz a céljuk, mint a bizottságnak, és ha úgy gondolják, hogy ezt teljesíteni lehetne, és lehet, akkor mit változtat a módszer, és igazániból nem értettem az erre a kérdésemre adott válaszát. Ki fog válaszolni a kérdésre, kérdezi az elnök erre a konkrét felvetésre. My colleague, uh, the, former chair of the network have asked for the, can I... Kollégámnak adnám meg a szót, ha megengedi. Köszönöm szépen, elnök úr. Válaszolik a felvetésre, Döprez úrnak a kérdésére. Szóval ugye megfogalmaztuk azt, hogy az ügynökségek nem ismerik el azt, hogy 5%-kal kell csökkenteni ö, egyenletetűen minden ügynökségnél, ugyanúgy, mint ahogy az intézményeknél ez megfogalmazódott, azon megközelítés alapján, ö, amely ö, jelen van. Tehát ugye vannak a köz, decentralizált ö, ügynökségek, és vannak az úgynevezett már a nagysebességet futó intézmények, és ezekre ugyanaz a szabály érvényesül. Már jeleztük, hogy ez gondot okoz egy másik dokumentumban is, nevezetesen az átcsoportosítás a jövőben kötelező jellegű. Ez az egyik dolog. Ez azt feltételezi, hogy a decentralizált ügynökségeknek a költségvetése semmi kapcsolatot nem tart fenn egy adott szakpolitikával. És Gájer úr, amikor a különböző ö, szakbizottságokra, illetve bizottságokra ö, utalt, akkor ugye tudni kell azt is, hogy a decentralizált ügynökségek esetében, illetve a közös vállalkozások esetében vagy a végrehajtó ügynökségek esetében, ugye van lehetőség arra, hogy hozzájáruljanak az administratív tevékenység hatékonyságának növeléséhez. De Ugyanakkor merev keretek vannak itt, és gyakorlatilag az egy esetenkénti megközelítés lehetővé teszi azt, hogy megtudjuk, hogy az adott ügynökség milyen helyzetben van, és milyen módon tud kapcsolódni az általános intézményi politikákhoz, illetve hát erőfeszítésekhez a csökkentések tekintetében. Tehát ebben velik a különbség, a megközelítési különbség. A második dolog, nehéz átlátnunk azt, hogy hogyan lehet az összhangot biztosítani az általános szabályok között, ezt igénylik tőlünk, és hát ugye a, a, a wording nagyon sokféle board irányítja a tevékenységeket, tanácsok és így tovább. És hát ezek a különböző irányító testületek, a tanácsok nem ugyanúgy látják a feladatokat, nevezetesen a csökkentési feladatokat. Tehát e tekintetben az általános és a konkrét megközelítés adott esetben eltérhet. És az ügynökségek, világosan megfogalmazom, vitatják az 5%-os erőfeszítést, amelyet igényelnek tőlük abban a formában, ahogy ezt megfogalmazták. Úgy gondoljuk, hogy az esetenkénti megközelítés lehetővé tenné az, hogy egyedi bánás módban tudjuk kezelni az adott ügynökséget, az adott szakpolitikát. Visszatérve most az elnökünk által, az elnökük által felvetett megközelítések lehetőségére, a cluster típusú megközelítésre, vagy tevékenységikkel szerinti megközelítésre. Ez egy jó megközelítési típus lenne. 2009-ben már erre vonatkozóan a Költségvetési Főigazgatóság megfogalmazott egy javaslatot, és az akkor is nagyon világosá tette a helyzetet. Tehát mi azt mondjuk, hogy nem értünk egyet a horizontális megközelítésre, sel, amely globálisan, illetve azonos módon kezeli az összes ilyen típusú ügynökséget, hanem úgy gondoljuk, hogy különböző típusú tevékenységek, különböző típusú ö, ügynökségek vannak, ugye más a pénzügyi ellenőrzés, más a légügyi ellenőrzés, és így tovább, tehát meg kell találni ö, azt az összhangot, ö, amely az adott területre érvényesíthető, és nem általános szabály szerint elnök, tehát klaszterök vagy szakpolitikák révén kellene a dolgokat tovább vinni, és gyakorlatilag közössé tenni bizonyos módszereket a klaszteron belül, és ezáltal valahol 10%-os is lehetne a csökkentés, és máshogy pedig kisebb, mint az 5% akár. Döpré úr, igen, hát olvasom a dokumentumot. Itt az szerepel, hogy az esetenkénti megközelítés lehetővé teheti az 5 os csökkentést minden egyes ö, szervnél. Tehát nem a clusternek a szintjén, hanem a szervben. Ez szerepel ebben a szövegben. Tehát, elnök, nyilvánvalóan ezt a szöveget még módosítani fogják. Igen, értem, elnök úr, de én próbálom értelmezni a jelenlevő szöveget tehát megértettük, 5%-ot kell, hogy csökkentsük, ezt kaptuk feladatunk, és hát gyakorlatilag még egy további 5%-ot igényelnek az ügynökségektől, ez okoz igazándiból gondolatot. Ugye gondolt, annak idején ugye befagyasztásról van szó, ez nem volt lehetséges, de hogyha létrejön egy új ügynökség, és ezáltal meg, ö, az létszámát a többi ügyességeknek a rovására kell érvényesíteni, ez nem fog működni, ezáltal gyakorlatilag egy ipari visszalépés történik. Tehát minden, mindenképpen az egész folyamatot kézben kell tudni tartani, az 5%-os csökkentést, alapcsökkentést be fogjuk tartani, úgy, ahogy ez megköveteltetik minden intézménytől, de a plusz 5% esetében, az átcsoportot és tekintetében viszont másként járnak el. Döprez úr, nem vagyok meggyőződve, mert a szövegben az szerepel, hogy a javaslat egy alternatív megoldást kínál az átcsoportás, a deployment tekintetében. Tehát gyakorlatilag itt az szerepel, hogy egy másik úton, módon kívánják elérni az átcsoportosítást. Vagy lehet, hogy rosszul értem a szöveget? Folytassuk és majd a kérdésre még visszatérünk a későbbiek során, ez úr, amennyiben ez szükséges lesz. Na most, ami az ügynökségeket és az álláshelyeket illeti, a 37 óráról áttért a heti munkahét 40 órásra, ugye? Anélkül, hogy a bérek módosultak volna. Igen, tehát megerősítik, akkor kérem szépen folytassák. Yes, uh, so your, your last comment. It... Igen. Igen, most akkor rátérnék a két utolsó hozzászólóra, Tenerik úr, ha jól értettem a nevét. Ott megint csak a klaszterek kérdése merült fel. Nagyon sok módon lehet klasztereket felépíteni, úgy, ahogy említett a, a be, belügyi területen működő ügynökségeket. Itt nagyon szoros az együttműködés rendőri és igazságügyi tekintetben, mind eh, közigazgatási téren. Itt a az alapjogi ügynökség is például részét kiveszi ezeknek a belügyi igazságügyi ügynökségeknek, amelyek egy klasztert képeznek. De lehetnek más módja is vannak, hogy klasztereket képezzünk. Én várom, hogy majd a folyamat során előkerüljenek ilyen javaslatok. Aztán, hogyha az egyes ügynökségeknél többlet lép fel, a, és hogyha megkezdünk egy ilyen folyamatot, és megnézzük az ügynökségeket pontosan, akkor láthatjuk azt, hogy vannak bizony egyes helyeken megtakarított források. Nyilvánvalóan nem látom mert minden 41 szervezetet testülte, de általánoságban azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon és jól és hatékonyan működtetik ezeket a szervezeteket. De hát megnézhetjük, hogy hogyan lehet ezt még javítani. Mindig lehet valamit javítani. Tehát reméljük, hogy az új ügynökségek is majd tudnak még megspórolni számunkra a forrásokat. És fontos, hogy itt is még szorosabbá fűzzük a párbeszédet ezekről a kérdésekről. És aztán az utolsó hozzászóló kérdésére térnék rá. Itt ugye a funkcionális elemzésről volt szó, hogy az ügynökségek szerepét kell megvizsgálni, hogy egy adott szakterületen milyen feladatot lát el. Itt akkor megint visszajutunk az esetről esetre történő megítéléshez. Mi igazából ebből a körből szeretnénk kitörni, és szeretnénk azt mondani, hogy mit várnak egyáltalán az ügynökségektől. Én ezen kérdések listáját állítottam össze, talán van más is. Merci. Nagyon szépen köszönjük, most pedig megadám a szót az Európai Bizottság költségvetési főgazgatóságának, a képviselőnek, Peze úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azokra a kérdésekre válaszolnék, amelyet elnök úr tett fel, de amely kérdéskörökre többen is utaltak, nevezetesen arra, hogy hogyan lehet meghatározni az ügynökségek tevékenységi körét. Tehát jogalkotási eszköz révén járunk természetesen el minden ilyen kérdésben, akkor, amikor új bizottság, új ügynökséget kíván létrehozni az Európai Bizottság, vagy pedig egy régi ügynökségnek a tevékenységét kívánja tovább, tovább bővíteni. Létrejön ilyenkor egy pénzügyi kimutatás, és ez pontosan megjelöli azokat a költségvetési forrásokat, amelyek rendelkezésre állnak, vagy rendelkezésre állhatnak majd a továbbiakban, de attól függően, hogy éppenségen melyik ügynökségről van szó. Akkor, amikor tehát megállapítjuk egy ügynökségnek az ilyenfajta továbbfejlesztését, akkor mindenképpen egy ilyenfajta mérlegelés történik, költségvetésileg, szakpolitikailag is, és a folyamatnak a végére el megtörténik a döntés, a az ügynökség felállítására, vagy tevékenységének a kiterjesztésére, és a bizottságnak a feladata megfogalmazni, hogy milyen ki milyen pótlólagos forrásokat kell biztosítani 2020-ig. Tehát esetenkénti eljárásban, esetenkénti megközelítésben jár el a bizottság, és nyilvánvalóan nem azonos módon, vagy nem általány összegekkel dotálja a különböző ügynökségeket. Ugyanakkor ezt összhangba kell hozni azzal a célkitűzéssel, amely központi célkitűzés, és amely egy top-down típusú, egyfelől lefelé haladó megközelítést, nevezetesen az 5 százalékos létszám csökkentési cél 5 év alatt. Részemről Döpre úrral értek egyet, mert hogy az esettenkénti ellenzés nem adja meg abóvó az 5 százalékos csökkentési eredményt. Ha például azt vesszük, hogy mondjuk az összes decentralizált ügynökségnek a kérését veszük 2015-re, ez 109 plusz állási igényt jelent, ez 3,3 százalékos növekedés, nem csökkenés, nem 5 százalékos csökkenés, hanem, hanem ekkora emelkedés. Tehát ezzel el kell gondolkodni, hogyan lehet biztosítani a forrásokat a működéshez, az ügynökségek számára. De ugyanakkor azt is tovább kell gondolni, hogyan lehetnek hatékonyabb az ügynökségek, hogyan eszközölhetnek különböző megtakarításokat a különböző területeken, hogyan dolgozzanak. Ami pedig az egyéb szervezeteket illeti, tehát amelyek már a, nem csak a 32-ben, hanem a 41-es darab számban szerepelnek, és ezek, ezek ugye a hálózatok vannak, a Joint Technology Enterprises, a közös vállalkozások, amelyek mind a kutatási program alatt működnek a 20 as stratégia keretében. Nos, ezek esetében speciális megoldásokról van szó, arra törekszünk, hogy a vérát is mozgosítsuk, akár a tagállamokat is, egy, egy konkrét kutatási témában. Cél tehát az, hogy nagyon sok finanszírozási forrás hozzunk együttesen össze, és a közösségi hozzájárulás egyfajta katalizátorként hat, és így módon össze tudjuk hozni a magánszférát és a közszférát az unió keretében. Tehát különböző mechanizmusok léteznek költségvetéses szempontból, még akkor is, hogyha adminisztratív szempontból nagyon sok a hasonlóság az egyik és másik típusú szerv esetében. Nagyon gyakran arról van szó, hogy korábban szétszór szinten működő kompetenciákat próbálunk összehozni az ilyenfajta megoldásokban, közös vállalkozásokban többek között. Geyer úr feltette azt a kérdést, hogy a külső aditorok hogyan járhatnák el az ügynökségek esetében, és hogy tervezzük-e azt, hogy segítsük az ügynökségeket a szakértelemnek a rendelkezésre bocsátásával. Az Európai Bizottság a maga részéről a külső auditoroknak a listáját teszi ö, ami lehetővé teszi azt, hogy név szerint ö, ismertek legyenek a kiválasztott, a kvalifikált auditorok. És aztán az ügynökségek mindegyike le kell, hogy folytassa a saját versenytárgyalását, és hát ez az, ami lehetővé teszi a szakértőkre való appellálást. Nézem, hogy milyen egyéb dolgot jegyeztem itt fel. Igen, az Európai Bizottság változatlan politikai feltételek között fogalmazta meg a elvárásait. Tehát az 5 százalékos csökkenés egy fix volumenhez képest fogalmazódott meg. De amikor új ügynökségek születnek, például a Single Resolution Board felállása esetében, akkor az Európai Bizottság nem kívánja azt, hogy figyelembe vegyük ö, ezt az új intézményt is. Tehát nyilván való, hogy új eszköz jött létre, új eszköz jön létre, és ezt a kellő jogalkotási aktusnak a fényében kell értelmezni és költségvetésileg és pénzügyileg megvizsgálni. Ha esetleg megfeledkeztem volna valamely tényezőről, akkor elnézést kérek, de ha visszatérnek rá, akkor természetesen kész vagyok válaszolni a újabb felvetésekre. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen ezeket a pontosításokat. Lehetséges, hogy további észrevételek ket is szeretnélek megfogalmazni. Most nézem, Döpré, Döpré úrra tekintek. Igen, elnök úr, vannak a kérdésemnek egy része implicit volt, és erre nem kaptam választ. Vajon az 5%-os csökkentésben, amit a bizottság kér, figyelembe veszik-e azokat a munkahelyeket, amiket az ügynökségek saját forrásból finanszíroznak. Mert azt meg tudom érteni, hogy mindent figyelembe vesznek, ami a költségvetést terheli. Mert akkor ugye az egy létszám csak a, a költségvetésből finanszírozott létszámnak a csökkentéséről van szó. De hogyha az ügynökségek saját külső forrásaikból finanszírozzák, a bizottság azokat is figyelembe veszi-e vagy sem tehát azokat honorálja, illetve azokat mentesülnek-e az 5%-ból. E kétségeim vannak, mondja az elnök, de mindjárt megtudjuk. Köszönöm, elnök úr! A bizottsági megközelítésében valamennyi ö, álláshelyet, munkahelyet figyelembe vettek, azért, mert az intézményi testület nem tesz különbséget a között, hogy az ügynökségeket miből finanszírozzák. A másik pedig, hogy a hatékonyság, a racionalizálási lehetőségek, azok ugyanúgy alkalmazandóak azon intézményekre, amelyet közösségi pénzből finanszíroznak, és azokra is, amelyek viszont saját forrásból, tehát az iparágra kivetett befizetésekből vagy egyéb forrásból finanszírozzák magukat. Tehát a gazdasági racionalitás eh, mindegyiknél azonos kell, hogy le, kellene, hogy legyen, független attól, hogy melyiket milyen forrásból finanszírozzák. Tehát e, kint, e tekintetben az erőfeszítések azonosak valamennyi ö, ügynökségnél. Harmadsorban pedig, ha a az iparág eh, befizetéséből finanszírozott posztokra nem vonatkozna ez a csökkentés, akkor az a pool, amivel dolgoznánk, hogy egyes ügynökségeket megerősítsünk, például amelyek még csak feljövőben vannak, akkor ez azt is jelentené, hogy lennének olyan ügynökségek, amelyeknek a 10%-nál is többet kellene csökkenteniük ahhoz, hogy a globális célt elérjük. Lamká úr, mondja az elnök. że teljes mértékben megértem az ügynökségeket a tekintetben, hogy amikor csökkenteni kell a költségeket 5-10%-kal, az nem biztos, hogy az hátányukra van. Viszont mások ügynökségeknél ez komoly problémákat jelenthet. Tehát, hogyha a bizonyos ügynökségeknek a kiadásait csökkenteni akarják, az lehet, hogy egyszerűen lehetetlen. Tehát világosan kellene, hogy lássuk, hogy hol lehetséges ez és hol nem. Például egy külső auditálás esetében értemes lenne, hogyha ez a bizottság irányítással történne másfelől, ugye lehetnek, lehet, hogy egyes ügynökségnél megszorításokat alkalmaznak, viszont ugyanakkor az összes megszorító intézkedést az egész csoportra vonatkozóan kellene vizsgálni, klaszterre. Hogyha az ügynökség a saját kapacitásaival tud dolgozni, és különböző mértékű megtakarításokat lehet elérni, akkor közös erőfeszítésekre van szükség hogyha minden egyes ügynökség külön auditálást szervez saját magának, lehet, hogy nem hozza meg azt az eredményt, amit mi szeretnénk. Tehát ezt is egy átfogóan kellene kezelnünk. Elnök, ki szeretne válaszolni? Karom úr vagy Pressa úr? Pressa úr? Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy eh, az, hogy eh, az ügynökségi rendszert eh, egységesen értékeljük, szerintem ez teljesen jogos, legitim, nagy horderejű munka. Csak felvetődik bennem, hogy az intézmény közi munkacsoportban esetleg nem kellene ugyancsak megvizsgálni ezt a kérdést, hogy a racionalitás elemeit jobban láthassuk, illetve hogy hogyan allokálhatóak a különböző források. De per pillanat egy ilyen értékelés nem szerepel a célkitűzések között. Köszönöm. No. Kerum úr, a szó. Köszönöm szépen ezzel a kérdéssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy az átláthatóság szempontjából számos auditálás történik, például az alapjogi ügynökségnél két évvel ezelőtt volt egy értékelés, és rendszeresen négy-öt évenként remélhetőleg ez mindig meg fog ismétlődni mert így módon van visszacsatolás különböző külső intézményektől, amelyek megvizsgálják, hogy hogyan működnek technikailag, administratív szempontból. És ez attól is függ, hogy mit várunk, mert az egyik probléma e tekintetben, hogy nagyon gyakran az történik a külső értékelőkkel, hogy öt új különböző pozontokat vesznek fel. Ez nagyon jó, de szerintünk ezt, meg ezt, meg ezt kellene még csinálniuk. És most pontosan itt tartunk, például vannak más ügynökségek is, amelyek hasonló helyzetben vannak. De ez is illeszkedik abba a tárgyalásba, amit folytatunk. De elnök úr, hogyha szabadna Pél, még megkérdenem a kollégát a gyógyszerészeti ügynökségtől, hogy mondjon néhány szót az ő speciális helyzetükről. Ezzel talán a helyzet is jobban megvilágítható, mint specifikus helyzetről. Eh nous vous Akkor hallgatjuk ezt a nagyon konkrét példát. Uh, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr nagy örömömre szolgál, hogy egy, a saját ügynökségem konkrét esetéről beszéltek. Úgy gondolom, ez egyike azon eseteknek, amikor is meg mutatkozik az, hogy milyen nagy mértékben van szükség ilyen egyedi értékelésre az ügynökségek számára. Én már kilenc éve a kábítószer kábítószer összefüggések Európai Megfigyelő Központja vezetője vagyok, és hát nyilván valami szakterületeken már elismertségre tettünk szert Európán belül és kívül is, és fontos megemlíteni a költségvetés szempontjából, hogy mindig is a, a 99%-ban felhasználjuk az előirányzatainkat, és mi mindig az első három, vagy első ötben végzünk, amikor a költségvetési teljesítményt mérik. Ez egy 20 éves, nagyon régi, egyik az első ügynökségeknek, nek a feladata az, hogy megfigyelje, elemezze a különböző illegális cselekedeteket ezen a területen. És a feladataink ugye nem lettek kevesebbek, hanem egyre több feladatunk van, és a jogi kötelezettségünk arra vonatkozik, hogy az új pszichoaktív anyagok esetében is kockázatelemzéseket végezünk az Európollal együttműködve. Nagyon sok tanulmányra van szükség, itt nagyon komoly szakértői hálózatokkal kell együtt dolgozni a szakértői, 16 egyetemi professzorból álló panelünkkel dolgozunk itt, és ez az egyik legújabb, legjobban fejlett szakterülete az ügynökségemnek, ez az új pszichoaktív anyagok területen több mint 400 új anyagot monitorozunk, és hát az anyagok 75%-át az elmúlt 5 évben fedezték fel, tehát talán megértik azt, hogy minket szinte lehengerelt ez az új helyzet, és hát 2010 óta nem változott a költségvetés, pedig hát inflációról is beszélünk, és hát kilenc éven belül én soha, soha nem kértem semmit, mindig követtem a bizottság ajánlásait, de az elmúlt évben más volt a helyzet, 5%-os csökkentést javasolt a bizottság. Mi ugye a belügyi klasszer részét képezzük az ügynökségünk részéről, itt elsősorban operatív ügynökségekről van szó, és ott nem vezették be ezt a csökkentést, nálunk viszont igen, én az Európai ezt fordultam, és az Európai Parlament a plenárison megszavazta azt, hogy ne csökkentsék a forrásainkat, és a 2014-es költségvetésre vonatkozott, a 2015-es tervezetre is, de aztán a végső egyeztetés során sajnos mégis elvesztettük ezt a csatát, és és 2014-re ezt a csökkentett költségvetést kellett bevezetnünk, és egyszerűen nem látom azt, hogy hogyan tudnánk a jogilag ránk rót feladatokat ellátni és biztosítani a munkánk minőségét. Hát az évek során nagyon magas minőségű munkát végeztek, nem tudom, hogy hogy tudjuk ezt biztosítani és tovább fenntartani. Egyszerűen eljön az a pont, és ez múlt évben jött el, amikor már nem tudunk tovább lépni, és ahogy az parlament tavaly októberben plenáris előtt kérte azt, hogy korrigálják ezt a csökkentést, most is ezt, ezt kellene elérni. Itt a az új pszichoaktív anyagok esetében egyszerűen a jog alap arra kényszerít bennünket, hogy nagyon komoly és körű feladatokat lássunk el. Mi nem tudunk azonban többet tenni, elértük a határainkat, így nem tudunk tovább működni. Köszönöm. Igazgató, azt olvasom ebben a dokumentumban, amit átadtak erre az ülésre készülve, hogy az önök ügynökségétől, amikor szóval azt látom, hogy a 2014-es költségvetésben 15 millió fölöttük volt, 2015-ben 184 millió, ami viszont nagyon csökken ez az úgynevezett other income, az egyéb bevételek, ami 1,4 millióról 500 ezer körülire összegre megy le. Miről van itt szó? Az egyéb bevételek, ezek ez egy technikai segítségnyújtás a jelölt országoknak, illetve a szomszédsági politikákra és a fennmaradó rész az pedig a Norvégiának a befizetése, ami egy bizonyos százaléka a mi költségvetésünknek. Köszönöm, mondja az elnök. További kérdések nincsenek? Észrevételek sincsenek? Az ügynökségek képviselői? Tessék. Köszönöm, elnök úr. Én az Európai Repülés Biztonsági Ügynökség részéről szeretnék szólni. Talán szólhatnék azokról az ügynökségekről, amelyek díjakból, illetékekből finanszírozzák saját magukat, ahogyan az én ügynökségem is. Mi, a mi költségvetésünknek több mint kétharmada, 80 százaléka ilyen díjbevételekből származik, amelyet a, a légügyi piac szereplői fizetnek be. Mi nyilvánvalóan az ágazat igényekre reagálunk, az ő szükségletéknek kívánunk eleget tenni. Tehát a mi mandátumunk elsősorban ugye a repülés biztonságra vonatkozik, de második feladatunk az, az hogy a, az uniós légügyi ágazatot, repülési ágazatot támogassuk, versenyképesebbé tegyük, a belső piacainkat ö, előmozdítsuk, hiszen ez is komoly megtakarításokat tesz lehetővé Európán belül. Globálisan pedig versenyképesebbé kívánjuk tenni a repülési ágazatot, de mindesetre a mi költségvetésünk nem igazán befolyásolja az uniós költségvetés, mi az általunk kirolt illetékekből, díjakból finanszírozunk magunkat, tehát a mi működésünk nagymértékben nem befolyásolja az uniós költségvetés. Köszönöm szépen! Merci de ces précisions. Köszönöm szépen ezen pontosításokat. Van-e további igény a hozzászólásra? Úgy látom, hogy nincs. Preza prezentáció úrok kezelszációval kapcsolatosan nagyon érdekes ez a dokumentum. Szóval kaphatnánk egy pontosabb képet, hogy milyen ingatlan vagyonnal, illetve készpénz vagyonnal rendelkeznek az egyes ügynökségek. Léteznek esetleg olyan alvó pénzek, elvekvő pénzek, amelyekre hasznos lenne a rálátás. A bizottság tud erre valamit válaszolni. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a kérdést, mert ezáltal kicsit hirdet is, is tehetek itt közzé a létező dokumentumokról. íme egy ö, olyan munka dokumentum az ügynökségekről szól, amely a költségvetést ö, egészíti ki, 600-nál nagyobb mennyiségű oldalnyi olvasmányt találnak benne, egyéni és egyedi ö, pontosításokkal, leírásokkal, illetve a költségvetésnek a végrehajtásáról is szól ez a dokumentum, mind igazgatási, mind pedig költségvetési szempontból. A kérdésére válaszolva, vannak-e kincsek, elfekvő alvok kincsek, akkor, amikor az új költségvetést tervezzük, figyelembe veszük mindig, hogy milyen is a lefolyt év költségvetési végrehajtása az adott ügynökségeknél. És amennyiben különbözetet észlelünk a kiadások és a bevételek között, akkor figyelembe vesszük ügynökségenként azt, hogy a különböző támogatásokat hogyan vették figyelembe, és a többletet, amennyiben szuficites a tevékenység, akkor visszaforgatjuk azt az ügynökségbe, tehát figyelembe vesszük a tervezésnél az ilyen többleteket, és a friss pénzeket ilyen módon korrigálni tudjuk. Arra törekszünk, hogy a költségvetési tervezés a lehető leg pontosabban történjen, legprecízebben, és az 5%-os szinten túl, amelyről már szó esett, figyelembe vesszük azt a büntető tényezőt is, amelyet lehet, hogy így kell, hogy fogalmazzak, amely az éves tervezés keretében érvényesülhet, ugyanis arról van szó, hogy nem ö, ö, lenne jó, hogyha fölöslegesen befagyasztanánk pénzeszközöket. Tehát ilyen módon is próbáljuk a nagyon precíz költségvetési végrehajtást összönözni az ügynökségeknél. Visszatérve még a rejtett kincsekre létezik egy olyan ügynökség, amely nagyon speciális helyzetben van, teljesen önfinanszírozó tevékenységet végez az idő során, ez így alakult ki, és hát ez a tevékenység felfutóba volt az idő során, és hát sok vita után olyan döntés született, hogy egyes projekteknél ez figyelembe vendő, de most a többletekre vonatkozom még konkrétabban. Szóval hogyha a töbletek halmozódnának fel, akkor ez azt mutatná, hogy nem jól gazdálkodnak az ügynökségek. Az ügynökségeknek a feladata az, hogy szolgáltassanak akár a közösségnek, akár az iparnak, a különböző intézményeknek, tehát a költségvetési tervezés lehetővé kell, hogy tegye, hogy figyelembe vegyék azt, hogy a korábbiakban nem történt-e többlet, nem maradt-e többlet az ügynökségeknél. Elnök, köszönjük szépen mindezen pontosításokat. Világos az, amit ön elmondott a válaszában. Ezzel együtt gondolom, hogy minden egyes ügynökségnek megvan a saját számviteli kimutatása, és amelyben el is számolnak az ingatlan vagyonukkal, és prezentálják azt, hogy milyen eladósodásuk van adott esetben. De hát hasznos lehet az, hogy áttekintést kapjunk konszolidált módon az ingatlan vagyonáról az ügynökségeknek, mert adott esetben előfordul az, hogy az ilyen átvilágításoknál meglepetések kell szembesülünk tartalékok képzés formájában, vagy egyéb formákban. Szóval azt hiszem, hogy nagyon jól kiegészítené a képet. Amennyiben nincs további kérdés, akkor köszönettel tartozom az ügynökségek témában a trojkának, amely bemutatta az ügynökségek pozícióját, helyzetét, nehézségeit, nevezetesen azt, hogy csökkenteniük kell az igazgatási költségeiket, a létszámukat, miközben új feladatokat is kapnak. Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz és kényes feladat, és hogy a gyalú az a leg, leg hát, kellemesebb és egyszerűbb eszköze a költségvetést szabályozóknak, de hát a fűnyíró elv egy brutális elv, és hát nyilvánvaló, hogy minden egyes ügynökség egyedi esetet képvisel. Persze megértjük azt is, hogy esetleg hasznos lehet az, hogy klaszterek jönjönjenek létre azért, hogy szinergiákat lehessen kialakítani olyan ügynökségek esetében, amelyek ugyanazon szakpolitikákban tevékenykednek. Erre majd lesz még alkalmunk visszatérni, hiszen fennáll egy intézmény közi munkacsoport, és az is világos, tisztelt ügynökségek és képviselőik, hogy az Európai Parlament messze menően figyel a Költségvetési Szakbizottságán keresztül az önök tevékenységére, költségvetésükre, és látjuk azt is, hogy garantálják a kellő, gondos gazdálkodást, és azt is, hogy a közpénzeknek a kezelése a lehető legjobban történjen. Talán most a jövőben arra az is kell, hogy foglalkozunk, hogy milyen saját forrásokat tudnak eszközölni, ugyanis ez is a finanszírozást könnyítheti, és gondolom, hogy e tekintetben akkor intézményi szintű megoldásokat kell találni, és ezáltal tudjuk adott esetben a különböző piaci eszközöket, piaci szereplőket, banki szereplőket mozgósítani, azért, hogy a szisztémi, tehát a rendszerbeli kockázatokat is csökkentsük, és amennyiben a kellő jogalap megszületik az Európai Parlament és a tanácsnak a közös aláírásával, akkor, akkor lehetővé válhat az, hogy olyan bevételek szülesenek, amelyek kiegészítik a költségvetési forrásokat. Nos, köszönetet mondanék még valamennyi kollégánknak is az Európai Parlament részéről, és hamarosan találkozunk majd a szeptemberi újrakezdésünknél. Azt hiszem más kérdés nem maradt nyitva, és amennyiben önök részéről sincs semmiféle további felvetés, akkor egészen kiváló nyári pihenést kívánok. Nagyon gyorsan indul majd az őszi munka, mint hogy már szeptember harmadikán találkozunk ismételten és kérem Kiki virtezze fel magát kellő erővel, mert a költségvetési döntéshozatal nagyon sok munkát és energiát fog majd igényelni mindannyiunktól, és hát foglalkozunk kell a kifizetetlen számlákkal is, amelyek kissé megtépázzák az Európai Uniónak a hír nevét, úgyhogy még egyszer kívánok kiváló vakációt, és ezáltal berekeztem az ülést.